Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Foglaljanak helyet. And we'll be able to begin. És remélem, hogy elkezdhetjük a mai megbeszélésünket. Megnyitom a mai regi szakbizottság ülését. A napirend elfogadásával kezdjük. Van egy bejelentésem a mai napirenddel kapcsolatban. Az elnökök konferenciája Strasbourgon csütörtökön úgy döntött, hogy elhalasztja a döntést, hogy mely bizottság lesz felelős a bizottság javaslatára, hogy a strukturális reformokról nyilatkozzanak. A, tehát Dombrovskis alelnökkel mit cseréltünk, és a napirend ötös pontja lett volna ez most, 16.30-kor, értelemszerűen ez a napirendi pont is elhalasztásra kerül. A tagokat már péntek délelőtt, múlt héten erről tájékoztattuk, és ez a mai napirendünkben a változás. Amikor megkaptuk az elnökök konferenciájának döntését ezen anyaggal kapcsolatban, javasoltuk, hogy tartsunk egy rendkívüli találkozást májusban vagy június elején. Tehát dönthetünk, hogy mikor szeretnénk az elnökű konferenciájának döntési, döntési értelmében Valdis Dombrovskisszal beszélni. Tehát Van Nistelrooy úr, um, köszönöm szépen az információt, azt javaslom, hogy rögtön kezdjük a koordinátorok ülését, eh, ahogy a rendes anyagot befejeztük. Persze, nem szeretnénk időt pazarolni, és eh, ahogy eh, véget ér a mai napirend, azonnal kezdjük a koordinátorok ülését. Tehát, hogyha napirendre kapcsolatban nincsen több kérdés, akkor elfogadottnak tekintem két bejelentésem, közleményem van, elnök közleményei. Az első az elnökök konferenciájának a döntése, amely a strukturális reformprogrammal függ össze. A következő, informálom önöket, hogy Május 4-én lesz a következő elnöki konferencia ülése, és csak ez után tudjuk meg, hogy a regi szakbizottságot illetékesnek nevezik-e ki a strukturális reformok tekintetében. Ha igen, akkor a titkárság egybe hív egy rendkívüli ülést, és a bizottság alelnökével, regionális ügyekért felelős biztosan Dombrovskis úrral beszélünk. Remélem a koordinátorok meg tudják szervezni zökenőmentesen ezt a rendkívüli ülést. A második bejelentése a Martiniki delegációs út húsvét után volt egy delegációs útunk Martinikra, Celler úr vezette a delegációt, és most megkapja a szót, hogy röviden bemutassa, hogy milyen volt ez a delegációs út. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Martinik, mint több Európán kívül fekvő régió, a legtávolabbi térségekhez tartozik, amelyeknek különleges jogállásuk van. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében. Tehát a Lisszaboni szerződés értelmében Martinik Franciaországhoz tartozik. Karibik. Und, a Karib térségben található, és Boszkurt kolléganőnek is hálás vagyok, hogy Martinikot javasolta delegációs úti célnak, hiszen a szakbizottságunk felelős a távoli térségekért, főleg abban a tekintetben, hogy hogyan tudjuk őket támogatni. Az egyes távoli térségek tekintetében azért jelentős különbségek is vannak és ezeket a különbségeket akkor észleljük, hogyha elmegyünk a helyszínre, hogyha ott beszélünk az emberekkel, a felelősökkel. Tehát ez Martinikra is ugyanúgy érvényes. Egy karib-tengeri sziget. Időközben három éve, hogy Francia Guajanában jártunk, találkoztunk az ottani vezetőkkel, és elmondták nekünk, hogy Francia Guayana Európa részeként nagyon sok bevándorlónak célpont. Illegális és legális bevándorlók célpontja is. Martinikban ezzel szemben magas a munkanélküliség, és nagyon nehéz munkát találni. Éppen ezért nagyon sok fiatal elhagyja a szigetet, és demográfiai problémájuk van emiatt már megmutatkozik, hogy ugyanabban a régióban nagyon különböző feltételek lehetnek. Nagyon sűrű, átfogó programunk volt. Minden kérdést megpróbáltunk megbeszélni, de lehetőségünk is volt, hogy alaposan megismerjük Martinikot. Első nap meglátogattunk egy épülőfélben lévő óriási kórházat, ennek volt egy különlegessége, hiszen földrengés veszélyes vidéken jártunk, a kórházat földrengés biztosan kell építeni, ami az építési költségeket jelentősen megdrágította. Krankenhaus von seinen Dimensionen könnte eigentlich... Tehát ez a dimenzió viszont azt jelenti, hogy az egész régiónak egy központi szolgáltató kórháza lenne ez. Azonban természetesen egy újabb nehézséggel szembesülünk a távoli térségek tekintetében. Természetesen Martinikon is, ugyanúgy, mint az egész Európai Unióban európai normák érvényesülnek, ez azt jelenti, hogy francia normák, hiszen Martinik a francia köztársaság része. Ez természetesen kihat a versenyképességre, hiszen a gazdaságban is ki kell fizetni azokat a minimál béreket, amelyek Franciaországban törvény által garantáltak. A régióban, Martinik környékén természetesen más feltételek vannak, más szociális munkafeltételek. Tehát ezeket az országokat természetesen nem kötelezi a francia jogalkotás. A kérdés itt az, hogyha a karib térségből jönnek betegek, vagy az amerikai kontinensről jönnek betegek, akkor hogyan történjen a fizetés? Mindenképpen szerződéseket kell kötni a szomszéd szigetállamokkal, vagy azokkal az államokkal, amelyek szeretnék igénybe venni a kórház szolgáltatásait. Tehát természetesen a régió egyik legmodernebb kórházáról van szó. Tárgyalásokat folytattunk a mezőgazdasági termelőkkel. A mezőgazdaság egy lényeges szempont, azonban ott a gazdák kis térségeken gazdálkodnak, 3-5 hektár. A jellemző maximum 100 hektár, és főleg banánt termelnek, a banántermelés pedig nagyon munkaigényes dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy sokan kaphatnak munkát, kaphatnának munkát a banán ágazatban. Másrészt természetesen európai, francia normák szerint kell bért fizetni nekik, és a nagy banáncégek Kolumbiában, Közép-Amerikában, Ecuadorban nem kényszerülnek arra, hogy európai béreket fizessenek, és itt ismét felmerül a versenyképesség kérdése. Figyelnünk kell arra, hogy a távoli térségek ne szenvedjenek hiányosságot. Ez vonatkozik például a Kanári-szigetekre is. Tehát ö, oda kell figyelnünk a kvótákra, a különféle támogatási formákra. Egy további jelentős tényező a cukornád termelése és feldolgozása, a cukorgyártás. Ez egy nagyon jó termék, amelyel ez a sziget rendelkezik. Tehát Martinikon például nagyon jó rumot is gyártanak. És szeretnék a márkákat levédeni védjegyekkel, és a kollégáknak elmondtuk, hogy természetesen ők is élhetnek a márka védjegy lehetőségével. Találkoztunk a különféle települések polgármestereivel, de előtte természetesen a frissen megválasztott elnökkel, aki felelős a strukturális alapokért. Tehát a Martinikra vonatkozó operacionális programról nemrég született döntés. És most már lehet alkalmazni ezt. Tehát 2020-ig Martiniknak körülbelül 1 milliárd euró áll rendelkezésére a strukturális alapokból. Amin csodálkoztunk, az az, hogy a helyi felelősök, például a polgármesterek alig rendelkeztek információval a programról, azt se tudták sokan, hogy már hatályban van. Szerintem a kommunikációt mindenképpen javítani kell. Tehát mindenképpen eh, sokkal hatékonyabb kommunikációt kell alkalmaznunk. Az kiderült, hogy nem működik a kommunikáció, és természetesen nekünk is fontos, hogy eh, a helyi hatóságok is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. És nagyon fontos az is, hogy a lakosságot is bevonjuk a operacionális programra. War ein Punkt, äh, wir hatten volt még egy további pont. Äh, Találkoztunk a gazdaság képviselőivel, és itt főleg a mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoznak. Találkoztunk a helyi gazdasági kamara képviselőivel, nagyon fontos például a turizmus Martinikon, ahol munkahelyeket lehet teremteni, illetve a munkahelyeket kell megtartani. Éppen véget ért egy projekt, amelyet az európai strukturális alapokból finanszíroztak. A szigeten a közlekedés egyéni volt, most létezik tömegközlekedés, tehát létrehozták Fort france a fővárost köti össze a közeli településekkel. Ez pedig eh, nagyon eh, felszabadíthatja a forgalmat, tehát csökkentheti a forgalom által okozott terhet. Nem hallgatták el azt sem, hogy a helyi taxi cégek ellenálltak a projektnek, hiszen féltették az üzletüket. Tehát, hogyha tömegközlekedés is létezik, akkor természetesen kevesebb taxit vesznek majd igénybe az emberek. De szerintem a taxisok ellenállása nem fogja megtorpedózni ezt a tervet. Nagyon fontos az, hogy Porto-France környékén az emberek élvezhessék a tömegközlekedés előnyeit a busz hálózat pedig eh, számos problémát megoldhat. Tehát eh, külön buszsávot is létrehoznak, hogy eh, csökkentsék a forgalom által okozott terheket. Egészen röviden ennyit mondtam volna. Ezen kívül a rendkívüli helyzetről olvashatnak a Regi News-ban. Rogalski úrnak és Dolgoszkai asszonynak szeretném megköszönni az anyagot, hiszen angol és franciául már előkészítettek egy összefoglalást a delegációs útról. Ebből mindenki informálódhat az utunkról és a sziget helyzetéről. A titkárságnak köszönetet szeretnék azért is mondani, hogy nagyon gazdag programot állított össze nekünk, ami a tartalmakat, az időbeli elosztást illeti. Látják, hogy a szakbizottságunk új tagjai is eljöhettek Martinikra. Ez pedig azt mutatja, hogy nagyon érdeklődnek a dolog iránt. Tehát nem csak Martinik iránt, hanem a távoli térségek iránt is. és ismét megalapíthatjuk, hogy a munkánk, a szakbizottságunk munkája iránti érdeklődés is nagyon nagy. Hiszen, ahogy említettem, a távoli térségek, így Martinik is rá van utalva az európai támogatásra, hogy versenyképességét fenntartsa. Hogy a szigeten az élet és munkalehetőségek eh, európai szinten alakuljanak. Ez pedig abban is megmutatkozott, hogy eh, a sziget médiája végig kísérte az utunkat, tehát ez vonatkozik eh, az elektronikus és a nyomtatott sajtóra. Egy projektet megtartottam a végére, azért, mert nagyon érdekesnek tartottam, hogy a francia fegyveres erők Martiniki egysége egy eh, fiatal korúakat megcélzó programot hozott létre. Azokat a fiatalokat célozzák meg, akiknek nem megfelelő az iskolai képzésük, akik hátrányos helyzetűek, akiket eh, nehezen nevelhetőnek nyilvánítottak. Tehát a fiatalok számára van egy különleges projektjük. Itt eh, szakmai előkészítő tevékenység zajlik, az autószerelőtől, természetesen lányok is részt vetnek ebben a különféle beteggondozási szakmákért. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy bejussanak a munka világába. A fiatal tisztek és tisztesek pedig törődnek a fiatalokkal. Az Európai Szociális Alapból is finanszírozzák ezt a projektet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó feladat, nagyon értelmes feladat, és az ott lévő katonák, tisztek felelőssége. Rodriguez asszony Madeiráról jön, és Madeira is távoli térségnek számít, és a saját tapasztalatait megoszthatta Martiniki kollégákkal. Tippeket tudott nekik adni távoli térségügyben. Úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon gazdag programunk volt, nagyon sokat tanultunk belőle, hogyha majd a távoli térségekről beszélünk. És nem csak itt a szakbizottságban, hanem más szakbizottságokban is. Tehát ezeknek eh, a térségeknek megvannak a saját nehézségeik, azonban ők az Európai Unió előőrsei, hírnökei a távoli világban, és az Európai Unió képét is alakítják. Tehát eh, köszönöm szépen! Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a hosszú prezentációt, és most itt van a jelentés is, amit a titkárság előkészített. Még egyszer köszönjük szépen a delegációban résztvevőknek, hogy elmentek, és most folytatjuk a napi rendünket. A következő napi rendi pontunk az egy véleménytervezet, Zsuló úr a jelentéstevő, ez a finanszírozáshoz jutás a KKV-k számára, és a tőkepiaci unióba a KKV finanszírozás sokféleségének növelése. Az ECON szakbizottság úgy döntött, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést ír erről a témáról a 2013. február 5-i jelentésének, illetve állásfoglalásának nyomon követéseként, és ezzel kapcsolatban minket megbíztak egy vélemény elkészítésével. Ma Zsulló úr fogja bemutatni az ő jelentését. Nézzük most, hogy hogy néz ki a ütemtervünk, május 24-én kell majd erről szavaznunk, a módosítások beterjesztésének határ ideje április 21 csütörtök délután 4 óra, és most Zsuló úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! Néhány gondolat a kontextussal kapcsolatban. Mint ahogy ön is elmondta, ez egy saját kezdeményezésű jelentés a kis és középvállalkozások finanszírozásával kapcsolatban. Egy rendkívül fontos kérdésről van szó, mert mint ahogyan már eh, ebben a szakbizottságban többször is hangsúlyozhattuk, eh, a KKV-k az európai gazdaság gerincét jelentik, és nagyon nagy a munkahelyteremtő képességünk. Nézzük néhány eh, számadatot, a KKV-k ma 20 millióan vannak Európában, és több mint 90 millió munkahelyet teremtettek, tehát jelenti a privát szektor munkahelyeinek. El kell gondolkodnunk azon is, hogy a válság előtt a KKV-k finanszírozáshoz való hozzájárulása egyre nehezebb, illetve nehezebb volt, mint a nagy cégeké, és ez azért is volt így, mert a KKV-k nagyon nagy mértékben függenek a banki hitelezéstől. Az ECOR szakbizottság a KKV-k kölcsön, illetve hitelnyújtásával kapcsolatban is dolgozik a tőkepiaci unió témájában. Grász úr, a jelentéstevőjének a kérdésnek, ő úgy gondolja, hogy diversifikálni kell a KKV-k számára a finanszírozási lehetőségeket. Én egyébként ezzel egyetértek, hogy javítani kell a reálgazdaság finanszírozását, tehát a KKV-k finanszírozását a tőkepiacokhoz való hozzáférésük terén. Sokszor a pénzügyi piacok a bankok helyébe lépnek, pedig ugye a bankok a helyi és regionális kontextust sokkal jobban ismerik. Ami a véleményt illeti, tehát ami a mi szakbizottságunk illetékessége, a Regi Szakbizottság nevében én a helyi dimenziót szeretném hangsúlyozni, illetve szeretnék a KKV-k európai finanszírozására összpontosítani, amelyet sokkal, tehát amelyet javítanunk kell. Ezek nagyon rövid jelentések, ezek a vélemények, ami azt is jelenti, hogy csak néhány fontos gondolatra kell felépítenünk ezt a véleményt, és ezért úgy döntöttem, hogy a jelentéstervezetemet néhány kulcs gondolatra fogom felépíteni. Ezek nagyon egyszerű gondolatok. Az első ilyen az az, hogy abból kell kiindulnunk, hogy a KKV-k egy túlságosan szabályozott rendszerben kell, hogy éljenek, tehát fontos a stabil, világos jogi háttér, és ugyanakkor a kötöttségeket is csökkentenünk kell a vállalkozók számára. A bizottság, a tagállamok és az Európai Parlamentnek is az kell legyen a feladata, hogy próbáljunk megkoordinálni, szinergiákat teremteni a különböző meglévő programok, illetve eszközök között, amelyek a KKV-k rendelkezésére állnak ami a KKV-k Európai Uniós alapokból való finanszírozását illeti, itt főként a regionális politikára gondolok, mindent meg kell tenni a szakbizottságunknak annak érdekében, hogy minél konkrétabbá váljon a jog egyszerűsítés a kohéziós politikával kapcsolatban tulajdonképpen már sokszor beszéltünk arról, hogy itt a komplexitás, a bonyolultság, az administratív terhek, a fizetési hátralékok és a túlzott ellenőrzés jelenthetnek problémát. A KKV-k még ennél is jobban, illetve hogy még, még inkább nehéz helyzetben vannak a versenyhelyzet miatt, és a az alapokhoz való hozzáférés rendkívül nagy nehézséget jelent számukra a pénztár miatt. Nagyon sok KKV-nak nincs meg a lehetősége arra, hogy megfelelő szolgáltatásokhoz jusson ezen a területen, és sokszor a kezelési költségek túl nagyok, túl magasak arányosan a finanszírozási lehetőségekhez képest, és ezért a KKV-k nagyon sokszor inkább a bankokhoz fordulnak. A KKV-k rámutatnak arra is, hogy milyen nagy ellentmondás mutatkozik a regionális politika és a versenypolitika között, és ezért is szerettem volna az én véleményemben felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy tegye világosaggá világosabbá a helyzetet a kohéziós politika, illetve az állami támogatások között. És az utolsó gondolatom, hogy nem szabad sosem elfelejtenünk, hogy nagyon sok paraméter határozza meg egyszerre a KKV-k jellegét. A vég, végül is ezek a KKV-k nagyon diverzifikált paraméterekkel rendelkeznek. A mi szakbizottságunknak hozzáadott értéke lesz az, hogy a kohéziós politikai szempontból közelíti meg ezt a kérdést, hogy végül is olyan megoldásokat tudjunk kitalálni, amelyek pénzügyi szempontból megfelelőek. Fontos faktor továbbá a az, hogy figyelembe kell venni azokat a speciális mikrovállalkozásokra vonatkoznak, de nem csak ez az egyetlen paraméter fontos, hanem az a terület, illetve hogy a, a KKV-kra nagyon nagy hatással van az, hogy hol tevékenykednek. Például ugye itt Martinikon egészen más feltételek vagy feltételrendszer mellett kell, hogy dolgozzanak a KKV-k, mint mondjuk Párizsban. Aztán fontos az, hogy milyen területen, milyen szektorban, milyen kereskedelmi modell mellett, vagy milyen jogi keretek között működnek ezek a cégek. Fontos lenne azt is látni, hogy milyen életciklusban van az adott cég, és erre különösen oda kell figyelni, hogy a regionális politikának olyan megoldásokat kell kínálnia, amelyek nem csak a KKV-k startup fázisában segítik a fejlődésüket, hanem azt is lehetővé kell tenni, hogy ezek a vállalkozások majd tovább tudjanak élni, sőt, akár növekedni is tudjanak. És hogy konkrétan rámutassak a céljaimra, én úgy gondolom, hogy itt a konkrét pénzügyi állami támogatás, illetve hogy európai alapokból való támogatások rendszerét kell áttekinteni, és az, hogy milyen állami támogatások állnak rendelkezésre, és a kettő között hogyan lehet a legjobb arányt megállapítani. Sajnos nincsen elég helyünk arra, hogy sok gondolatot leírjunk ebben a véleményben, ezért én magam is úgy gondolom, hogy a saját módosításaimat is módosítani fogom, és természetesen várom a kollégák hozzájárulásait, hogy minél gazdagabb véleményt tudjunk megfogalmazni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen! Megnyitom a vitát. Az árnyék előadókat hallgatjuk meg először. Pikoá úr az elsőnél szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Zsura úrnak, hiszen egy nagyon jó jelentést, illetve véleményt készített a KKV finanszírozáshoz jutásáról, illetve hogy milyen sokféle az ő helyzetük a tekintetben, hogy hogy tudnak finanszírozáshoz jutni. Egyetértek én is azzal, hogy fontos szerepet játszanak az Európai Unióban a KKV-k, a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. A kohéziós politika rendkívül fontos. A válság idején a finanszírozás szempontjából, és olyan időszakban különösen, amikor költségvetési megszorítások érvényesek. Az összes EU vállalkozás 90%-a KKV a magánszektorban a munkahelyek kétharmadát biztosítják, és a teljes Európai Uniós hozzáadott értéknek a felét képviselik. 10 KKV-ból 9 valójában mikrovállalkozás, kevesebb, mint 10 alkalmazottal. Egyetértek azzal a becsléssel, hogy jobban hozzáférhető kell, hogy legyen a tőke ezen vállalkozások számára, azért, hogy a teljes potenciáljukat ki tudják használni. A pénzhez, finanszírozáshoz való hozzáférés a második legsúlyosabb probléma a KKV-k részéről. A tőke rendelkezésre állása, a hitel rendelkezésre állása, a kölcsön rendelkezésre állása, ezek a legsúlyosabb problémák, az, abban a zónában, amely nem tartozik az eurozónához, az euróvezethez. Fontos olyan régiókban, mint a szigetek vagy a marginális területek, ezekben még fontosabb a finanszírozáshoz való hozzáférés. Súlyos probléma a magas adminisztratív költségek kérdése. Egy további probléma hogy ezen vállalkozások közül relatív kicsi azoknak a száma, amelyek az Európai Unión belül határon átnyúló ügyletekben részt venne. Sok eltérés van a KKV között, és sok nehézséggel kell, hogy szembenézzenek, amikor teljes potenciáljukat kikívánják teljesíteni. Pont ezért fontos, hogy megtegyük, elérjük azt, hogy megfelelő az ilyen irányú szakpolitikánk, és megkönnyítsük a vállalkozások indítását és fenntartását. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadónak, röviden, de tömören foglalkozott, várom az együttműködést vele. Köszönöm. Az ECR árnyék előadóját nem látom. Löár úr, öné a szó. Köszönöm, rövid leszek, és elnézést kérek az el, árnyék előadónk nevében. Az a két téma, ami különösen fontos számomra ebben a témában, a bürokrácia csökkentése, ez teljesen egyértelmű, de a másik téma az, hogy az ilyenfajta munka az nem kell, hogy elvegye a bankok feladatait, hanem itt egy kicsit másfajta dologról van szó. Szóval úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos megjegyzések voltak. Kiegészítő kell, hogy legyen a szerep, és nem pedig párhuzamos. Ilyen tekintetben fogunk tovább dolgozni a jelentésen. Köszönöm. Köszönöm. Van Miltenburg úr. Köszönöm. Árnyék eladónk Nikolai asszony nevében, aki sajnos nem tud itt lenni, szeretném elmondani az ő véleményét. Jelenleg a KKV-k a hatalmas administratív teher miatt nem igazán bátorkodnak kérni EU támogatást. Ezért kevésbé komplex és átláthatóbb módon kell kialakítani a rendszert. Nikolaj asszony üdvözli a magas szintű csoport felállítását, amely az európai beruházásokhoz való hozzáférés egyszerűsítésével, átláthatóságával fog foglalkozni, és különösen a KKV-k szempontjából meg fogja ezt vizsgálni. Az Enterprise Europe Network fontos információforrás a KKV-k és a startupok számára, szabályok tekintetében, és hogy hogyan lehet hozzáférni az EU támogatási lehetőségekhez, tőketámogatáshoz, hitelekhez. Nemzeti szinten ezek az információk hozzáférhetők kellene, hogy legyenek. Ezért Nikolai asszony felhívja a tagállamokat, tagállamokat arra, hogy egy one-stop shopot alakítsanak ki, ami hasonló kell, hogy legyen, mint az Enterprise Europe hálózat. Következő megjegyzés. Meg kell erősíteni az alternatív alapokhoz való hozzáférést a KKV-k számára olcsóbban, kevésbé komplikált módon. A tőkepiaci unió fontos módszer, a KKV finanszírozás diversifikációja érdekében, és a méltányos és egyforma lehetőségek biztosítása számára minden EU tagállamban, minden KKV számára. Igen, valóban nagyon különbözőek a KKV-ek, nem létezik egy jó gyakorlat, hogy hogyan kell a finanszírozási ügyeket kezelni. Ezért Nikolaj asszony úgy gondolja, hogy az innovatív finanszírozási technológiák, mint például a fintek fontosak, és nagyon ígéretesek a KKV-k számára, hogy meg tudják határozni hatékonyabban, hogy mik az előnyös együttműködésük számukra. Utolsó megjegyzés, Nikolaj asszony üdvözli azt, hogy felhívjuk az ECON jelentéstevőjét, hogy maguk a tagállamok kell, hogy javítsák a finanszírozási ismeretek terjesztését megfelelő eszközökkel és a vállalkozás előnyeit az oktatás területén is kellene hangsúlyozni, azért, hogy a KKV gazdaság megerősíthessen egész Európában. Köszönöm, Fane asszony, öné szó. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kell, hogy kérjek a zöld frakció árnyék előadója nevében, aki nem tud itt lenni. Örülünk annak, hogy gyakran van szó a KKV-król, növekvő potenciált jelentenek, ezért tényleg nagyobb figyelmet érdemelnek. Általában EU szinten, helyi szinten is. Különösen köszönetet mond a mi árnyékelőadóink is a vélemény elkészítéséért. Koordináció, konszisztencia és szinergiák nagyon fontosak a programok tekintetében, és ezeket biztosítani kell a KKV-k számára. Hangsúlyozni kell, hogy mennyire fontosak a KKV-k Európa gazdasága számára, és mennyire fontos a fenntartható fejlődés szempontjából is. Szeretnénk hangsúlyozni, hogyha a körkörös gazdaság fontosságát hangsúlyozzuk, ez hozzájárulhat a cél eléréséhez és az úgynevezett zöld munkahelyek teremtéséhez. Nagyon sok lehetőség van az innováció számára, ami valójában fenntartható munkahelyek teremtését jelenti. A zöld közbeszerzés a legjobb eszköz a KKV-k számára a megfelelő fenntartható dinamika irányába való elmozdulás érdekében. A helyi piacok tekintetében is figyelembe kell venni a fenntartható fejlődést, ezek is hozzá kell, hogy járuljanak, és fönn kell tartani az európai stratégiai beruházási alapszintjén is ezek támogatását. A nemek közti szakadékra is emlékeztetni kell, a Small Business Act-ben ez szerepel ez a kérdés. Tagállamoknak nagyobb erőfeszítést kell tenniük azért, hogy a nők is aktívabbak legyenek a kkv van. Hangsúlyoznunk kell ezt a szempontot, mindaddig, amíg nem látunk konkrét eredményeket. És köszönet a jó együttműködésért. Köszönöm. Demától asszony a következő árnyék előadó. Köszönöm, elnök asszony. Zsulo kolléga véleménye nagyon érdekes számunkra a regi szakbizottságban. Különösen odafigyelünk a KKV fejlődésére. Számomra is külön fontos ez, hiszen a versenyképességről, a KKV versenyképességéről készítek jelentést. A kolléga hangsúlyozza, hogy a KKV-k számára problémás a szabályozás komplexitása és az administratív terhek a strukturális és beruházási alapokhoz való hozzáférés területén ezért felhívja az vélemény készítője a bizottságot a jelentős egyszerűsítésre, az állami támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében is. Egyetértek arra, hogy a szinergiát, koordináció, koordinációt és a kiegészítő jelleget fokozni kell a KKV-kat támogató EU-s eszközök tekintetében. A Movimento Cinque Stelle részéről Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy utalás történik a tőkepiaci a tőke unióra. Ezek az úgynevezett árnyék banki rendszert jelentik, és itt a KKV-k és a KKV-k infrastruktúrája is fontos szempont feltételes módot használok, tehát az lenne a bizottság feladata az lenne, hogy harmonizáltabb legyen a tőkepiac az Európai Unióban, és ez jelentsen előnyt az állampolgárok és a vállalkozások számára a hitelhez való hozzáférés tekintetében attól függetlenül, hogy mely tagállamban található az állampolgár vagy a vállalkozás. Két vannak a tekintetben, hogy közép és hosszú távon ezek az intézkedések valóban általában az állampolgárokat, illetve konkrétan a KKV-kat szolgálják-e. A bizottság egyik prioritását vegyük például, vagyis az értékpapírosítás, van szó. Értékpapírosítás esetén gyakorlatilag tudjuk azt, hogy egy kölcsön portfóliót egy bank átad, engedményez, és ez kikerül a piacra, és gyakorlatilag értékesíthető értékpapírra, például kötvényé válnak ezek a követelések. A véleményünk szerint ez egy nagyon veszélyes eszköz. Mi történik valójában? A befektetők megvásárolják ezeket a értékpapírokat, de csak akkor jutnak pénzükhöz, hogyha ezeket a kölcsönöket megtérítették. Ez a technika, ez volt a pénzügyi válságnak is a középpontjában, vagyis nagyon kockázatos hitelkihelyezéseket végeztek a bankok, és ezen hitelek nagy mennyisége okozta a pénzügyi válságot. Ezért meg kéne vizsgálja a bizottság, hogy mi a jó értékpapírosítás egyszerű átlátható szabályokkal. Viszont az értékpapírosítás új kibocsátandó értékpapírok, garanciák, beruházási bankok részéről, ezeknek a feladata implicit módon Európában a beruházási bankok szerepét fogja fontosabbá tenni a hagyományos banki rendszerhez képest. És nem szabad elfelelkezzünk azt, hogy a válságban milyen szerepe volt a beruházási bankoknak. Ezért a hagyományos banki kapcsolatokat véleményünk szerint föl kell tartani a kkv tekintetében is. Úgyhogy ezt kell támogatni, és nem azt, ami a mostani javaslatban szerepel. A kolléga azt mondja, hogy a banki eszközökhöz képest javítani kell a reálgazdasági helyzetet is, és az európai finanszírozást vonzóbbá kell tenni a KKV-k számára. De az igazi kérdés az, hogyha a bankokról a kockázatokat áthelyezzük nem banki intézményekre, például nyugdíjalapokra, az biztos, hogy az egész rendszer nem lesz kevésbé kockázatos, és újfajta morális kihívást jelenthet a jövőben a nyugdíjalapok kerülhetnek válságba, és az adófizetők pénzéből kell majd őket megmenteni. Végül a javaslatunk az, hogy a belső kereslet növelése, a munkanélküliség csökkentése és a teljes európai terület számára nyújtott támogatás a magánbankok részéről fontos, de meg kell különböztetni a hagyományos bankokat a beruhási bankoktól, és így kell a rendszert megújítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. A felszólaló következnek. Newton úr. Köszönöm szépen. Ezek a kérdések a finanszírozásról, a hitelekről nagyon gyakran előfordul a KKV-k tekintetében. És számra az a kérdés is, hogy a strukturális alapok hogyan könnyíthetik meg a KKV-k dolgát. Tehát fontos ez a banki dolog. De nagyon fontos, például kisebb országokban, látjuk ennek a példáját, hogy Lettországban a bankok összeállnak egy ilyen konglomerációvá, és akkor ott vannak a fővárosban, és vidéki és térségekben meg egyáltalán nincsen bank. Tehát egyszer, egyszerűen nincs bankfiók, nem tudok hova elmenni az emberek. Ez azt jelenti, hogy a kisvállalatoknak nagyon nehéz hitelhez jutni, hogyha beszeretnének ruházni valamibe. Most nagyon sokat vitázunk arról, hogy hogyan lehetne más finanszírozási formákat azonosítani, tehát hitel, szövetkezeteket, és így tovább. Tehát, hogy ott van egy csomó banki feladat, amelyet a bankok már nem végeznek el. Tehát ehhez mindenképpen vissza kell majd térnünk. De van, van egy másik meggondolásom is, és pedig a társasági formák. Tehát azok az országok, ahol ugyan oda tartoznak a KKV-k, ugyanabba a cégformába, tehát kisvállalat, tehát akkor ezek kibocsátatnak esetleg részvényt, akkor már más formába tartoznak, de a KKV-k sok országban egy cégformában vannak de a európai KKV-k 10%-a nem, nem részvénytársaság, hanem szövetkezet. És a szövetkezetekre pedig ismét más törvények vonatkoznak, más hitelfeltételek. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatás rendszeremért az EU is kialakított az összes vállalatra vonatkozóan. Tehát most a, a cég formától függetlenül ugyanolyan finanszírozási lehetőségek legyenek a cégeknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bresszó asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Zsüló úr, nagyon sok minden elhangzott, egyel kap, ezzel kapcsolatban azt szeretném megtudni, hogy vajon végig gondolta-e azt, hogy milyen potenciál rejlik a KKV-k számára abban, hogy a Juncker tervben mennyire tudnak részt venni. Hiszen az egyik legfontosabb tengelye a Juncker tervnek pont a KKV-k voltak, Éppen ezért fontos lenne azt látni, hogy vannak-e újdonságok azzal kapcsolatban, hogy mi is történt valóban. Hiszen elképzelhető, hogy ez a tőkepiacok Európai Unió szintű működésének lehetőségét is jelenthetné a KKV-k számára. Tehát itt fel kell deríteni a terepet, és azt szeretném megkérdezni, hogy Miután kevés a hely, ezért erről nem, erről a kérdés, ebbe a kérdésben nem merült el, de mégis esetleg azon kívül folytatott-e ezzel kapcsolatban kutatásokat. Köszönöm. Novakov képviselő a következő felszóló. Köszönöm szépen. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Zsuló úrnak a munkáért, hiszen eredménye egy nagyon jó, kiegyensúlyozott vélemény lett. Szeretném egy kicsit tovább vinni az elképzeléseit, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a dolgokat, hogyan lehetne csökkenteni a bürokráciát, amikor Európai Uniós alapok felhasználásáról van szó. Hogyha belegondolok, akkor a KKV-k 75%-a úgy véli, hogy túl bürokratikus hozzáférni az európai alapokhoz, és szerintem, hogyha 10-ből 7-en ezt mondják, akkor hihetünk nekik. Tehát eh, látjuk, hogy eh, hiányzik a finanszírozás, hogy eh, hiányzik a hitel a KKV-k számára. Ez nem feltétlenül így van. Nehéz hozzáférni a hitelhez. Itt van a Juncker terv, itt van operacionális programok helyi, nemzeti szinten. Azonban nagyon sok érintetnek nincsen lehetőség, hogy egyáltalán alapokhoz folyamodjon, és hogy az európai projektekben részt vegyen. Azonban néhány példát tudok az Európai Unió országaiból, hogy vannak itt különleges eszközök, például a startup vállalatok számára. És a startup vállalatok esetében is van egy olyan követelmény, hogy legyen valamennyi forrása, tehát adminisztrációs és pénzügyi forrása. Tehát, hogyha a startupoknak megvan az adminisztrációs és pénzügyi kapacitás, akkor már nem startupok. Tehát egy picit rugalmasabbnak kellene lennünk, amikor a különféle eszközöket kialakítjuk hiszen eh, itt a KKV-k számára nehéz a helyzet, amin könnyíteni kell. És mindenképpen gyorsítanunk kell a bürokráció mentesítés, nem engedhetjük meg magunknak, hogy eh, ez így folytatódjon. Tehát én úgy gondolom, hogy eh, hivatalosan az EU projektek finanszírozása kb. 8%-ban valósul meg KKV-k esetében. Tehát, tehát amikor itt tanácsadókra gondolunk, hogy ilyen jellegű szolgáltatásokra, akkor több mint 10%-ról van szó. El tudja képzelni, hogy van egy olyan vízellátó rendszer, amely többet fogyaszt, mint termel. Tehát hatékonynak kell lennünk, és biztos vagyok benne, hogy a magaszintű munkacsoport pedig sokkal több ismeretet ad majd nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hetman úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Hozzá szólnék ahhoz, amit Novakov úr mondott, és egyre gratulálnék az előadónak, hiszen nagyon jó kiinduló pontja van. És a lényeg az, hogy hogyan tudjuk a KKV-kat több hitelhez juttatni Európában. Mindenek előtt azokat a területeket kellene beazonosítani, ahol eh, a bankrendszer ahol a bankrendszernek eh, nincs eh, megfelelő kínálata a KKV számára hiszen ezeken a területeken alternatívákat tudnánk létrehozni. És uh, itt uh, különféle kölcsönöket, garanciákat is uh, azonosítani lehetne. Amikor a bankok azt látják, hogy verseny van a közféren belül is, a strukturális alapokért, akkor csökkentik a várakozásaikat is, ami a megtérülést illeti, a hitelek megtérülését. A KKV-k általában gyorsak, olcsók, illetve a KKV-knek gyors és olcsó pénzre van szükségük, hogy beruházzanak. És uh, itt én is javasolnám az egyszerűsítést az alapokhoz való hozzáférés esetében, És ez természetesen összefügg azzal is, hogy milyen követelményei vannak az európai alapoknak. De nagyon fontos az, hogy az eljárás ideje csökkenjen, hiszen a vállalkozók elég gyakran megrettennek már az időtől, amibe az alapokhoz való hozzájutás kerül. Tudnunk kell, hogy a vállalatoknak néha nagyon gyorsan kell lépniük. Emellett örökké valóságokig tart hozzáférni az európai alapokhoz, mert annyira bonyolult. Tehát itt van például a Horizont 2020, illetve a Kozma, esete is, hogyha ezt megnézzük, hogy a vállalatok pénzt kapnak ezekből a programokból, akkor igazából nagyon kevés cég körül oszlanak meg ezek az összegek. Azért, mert nagyon bonyolultak az eljárások. Köszönöm. Van Nisztároly úr, öné a szó. Voorzitter, dank u wel. Eh, slechts ter aanvulling een, een drietal puntjes. Mogelijk is het... Köszönöm. Elnök asszony? Itt az ötös pontra utalnék, tehát a, itt a különféle hatásokra. Itt nagyon fontos, hogy mely ágazatban vagyunk érintettek. Az ágazat itt nagyon nagy szerepet játszik, hiszen nem lehet azt követelni. Nem lehet azt követelni, hogy minden vállalat egy szinten felelje meg ezeknek a követelményeknek, hiszen nagyon bonyolult követelményekről van szó. Az is fontos, hogy Európában milyen ágazatok, milyen területeken jutnak pénzhez. Tehát most a KKV finanszírozásáról beszélünk, és a tőkepiaci unióról. De óriási különbségek vannak Európán belül, sőt, országokon belül is. És a gazdasági válság is egy nagyon fontos szerepet játszott itt. Tehát itt azt javasolnám, hogy az országok, illetve a régiók szerint is legyen egy összefoglalás, hogy milyen területeken milyen alapokat sikerült igénybe venni. Tehát itt ritkán látszik ami például itt az ötös pontban eh, szerepel, hogy nagyon nagy szerepe van, hogy egy vállalat hol található. És ezt eh, sokkal eh, világosabban ki kell fejezni. Tehát sokkal világosabban kellene látni. És ezen azért még lehet dolgozni. A négyes pontban pedig állami támogatásról van szó, itt pedig látjuk, hogy a Horizont 20-as mire ad támogatást. És itt lehet probléma a célokkal, de, de szerintem mindenképpen ezt, eh, ezeket a problémákat meg kell oldani. És én is támogatom természetesen a bürokrácia csökkentést. Az utolsó pontomra térnék át. Tehát azt már mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy hon, hol van egy vállalat. Itt vannak a startup vállalatok, a scale-up vállalatok, ezeknek mind pénzre van szükségük, és elég gyakran kevesebb, mint tíz alkalmazottjuk van. És vannak mikrovállalatok is, a startupok általában mikroként indulnak, és akkor utána kisvállalat lesz. Tehát a, mikrovállalatoknak mondjuk a nyolc alkalmazottjuk van. Tehát nem tudom, hogy nem lenne észszerű egy alsó határt is megállapítani. Tehát mindenképpen definiálnunk kell itt a vállalatok méretét is. És akkor majd ezt folytatjuk. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. És az utolsó kérdés, Paucsak úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én Hetman kolléga felvetésére reflektálnék. E, e, stability přehledného právního prostředí. Tehát itt e, a jó, átlátható jogi környezetről van szó. Tehát ez nagyon fontos, erről is szó van a szövegben, véleményem szerint. Pedig a stabil környezetnek az is része, hogy kevesebb a bürokrácia, és egyszerűbb, átláthatóbb, és főleg stabil a jogi környezet. Ebben a környezetben pedig én fontosnak tartom, hogy tehát említettem, hogy stabil legyen, és a stabilitás viszont az egyszerűsítés egyik módszere lehet és itt a magas szintű mozhatunk, és úgy gondolom, hogy ezt az aspektust is lehetne még hangsúlyozni a szövegben. It was the last... Köszönöm szépen, ez volt az utolsó felszállás a vitában. Zsula úr, szeretne reagálni? Oui, merci, madame. Igen, köszönöm. Néhány gondolat. Nagyon röviden. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, hogy eljöttek, és az összes kollégának is köszönöm a felszólalását, javaslatát, ami szerintem mindannyiunk érdekeit lefették, hogy a KKV-k minél inkább hozzáférhessenek a finanszírozáshoz és az európai alapokhoz is. Ez ugyanis nagyon nagy és fontos kihívás. Nem akarok most minden felszólalásra külön-külön reagálni, de azért odafigyeltem arra, hogy a tőkéhez való hozzáférés mennyire fontos kérdés mindenki számára. Persze nagyon nagy különbségek mutatkozhatnak az Európa, Európa területén, a KKV-k között nincsen európai definíció jelenleg arra vonatkozólag, hogy mit jelent az, hogy KKV, és ráadásul a különböző területeken nagyon különböző a KKV-k jelenléte. Van Nistelrooy úr is elég sokat beszélt erről. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos itt az egyszerűsítés elve, a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése, és harmadsorban pedig a kiegészítő jelleg, a finanszírozáshoz, tehát a banki finanszírozáshoz, illetve a tőkéhez való hozzáférés. Nagyon fontos a mai világban ez a diversifikáció, ugyanakkor átláthatóságra van szükség, de a két finanszírozási mód között szükség van arra, hogy ezek egymást kiegészítsék. A tőkepiaci eszközökhöz való hozzáférés is nagyon fontos lenne a KKV-k számára, de biztonságos feltételek mellett. Ezen kívül a Juncker terv kapcsán franciaként tudok felszólalni. Úgy tudom, hogy kb. 20 olyan projekt volt, amelyben KKV csoportok, kb. 30 ezer KKV mm, csatlakozott ehhez a 20 projekthez, tehát én ennyit tudok elmondani francia vonatkozásban. Az ECON szakbizottság a vezető szakbizottság ebben a témában, tehát ezért én úgy gondoltam, hogy mi a regi szakbizottság szempontjából kell odafigyeljünk erre a kérdésre. És fontos az is, hogy ilyen sok, sokan felszólaltak, természetesen szeretném azt is, hogyha módosítások is megérkeznének az elnök asszony által elmondott határidőn belül. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nem adtam meg a szót az Európai Bizottság képviselőjének korábban, de még mielőtt most engedjék meg, hogy ezt megtegyem, és megadom a szót annak a szúrnak, aki a DG régióból érkezett hozzánk. Ki fog hozzászólni? Igen, ön, köszönöm. Alexi Mársan vagyok, Digi Fizmától. Köszönöm szépen. Ami a tőkepiaci projektet illeti, mint ahogyan önök is tudják, az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egy cselekvési tervet adott ki 2015. szeptemberében. Ennek a cselekvési tervnek az egyik legfontosabb célja pont az, hogy a cégek számára és a KKV-k számára egyszerűsítse a finanszírozáshoz való hozzáférést, hogy kiegészítsük a banki jelenlegi helyzetet, tehát a banki kölcsönpiacot a tőkepiaci opciókkal, startupok számára és a növekedésben lévő cégek számára. Ez a cselekvési terv jó néhány olyan eszköz tartalmaz, amelyek hozzásegítenek ennek a célnak a megvalósításához. Hadd említsek néhány példát. Az első egy olyan csomag, amely az európai kockázati tőkét célozza meg, egy páneurópai kockázati tőke alap létrehozására vonatkozik. Van egy olyan projekt is, mely az a kockázati tőkékre vonatkozó a jogegyszerűsítést célozza. Aztán fontos projekt az is, ami hozzásegíti a KKV-kat egy jobb finanszírozási konstrukcióhoz megértsék a KKV-k, hogy milyen alternatív alapok állnak rendelkezésükre, és megismerjék ezeket. Egy egyablakos rendszer kialakítása lenne a cél az alternatív finanszírozási rendszerekkel kapcsolatban, és a harmadik példám pedig egy irányelv, amelynek az a célja, hogy a kkv számára egyszerűbb követelményrendszert dolgozzon ki az alapokhoz való hozzáférés esetére. Köszönöm szépen! Thank you, thank you very much. Uh, köszönöm szépen, köszönöm a másik főigazgatóság, nem, ők nem kérnek szót, köszönöm szépen. Ezzel így lezárjuk ennek a témának a vitáját a KKV finanszírozásáról emlékeztetőként. Április 21 csütörtök 5 óra a módosító benyújtásnak a határideje. Következő napi rendi pontunk. Megint egy véleménytervezetről van szó. Az előadónk Konstance Krell asszony. 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése. A parlament észrevételei a bizottság javaslatát megelőzően. A rendelet a több éves pénzügyi keretről azt állapítja meg, hogy a bizottság 2016 végéig egy felülvizsgálatot kell, hogy közzétegyen. tegyen. A Költségvetési Szakbizottság úgy döntött, hogy egy jelentést készít erről a témáról, a több éves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatáról, és az Európai Parlament véleményét fogja hangsúlyozni, hogy mit szeretne az Európai Parlament látni ebben a felülvizsgálatban. A Regészakbizottság véleményt készít ehhez a jelentésről, amit Constance Krell, a mi előadónk fog ismertetni a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, illetve a tagállami borítékok kérdése, a hatékonyság, a bankgaranciák, pénzügyi eszközök, ezek a témák, illetve a 7 éves időszak előnyei, hátrányai. Fontos téma ez, és ma ezt a témát fogjuk megvitatni. A fő szakbizottság határidejeit tiszteletben tartva május 21-én fogunk mi szavazni erről a véleményről. Ezért a módosítók határidejéként április 21-ét javasoljuk. Természetesen elég idő kell, hogy rendelkezésre álljon az eszmecserére itt a szakbizottságban. Krell asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hét kezdete számomra egy kicsit furcsa volt, hiszen ma landoltam körülbelül kettő órája, hosszú idő óta először Záventemben, ami még nem normális hely. Tehát nagyon kevés ember van, nagyon kevés repülőgép, nem, nem túl egyszerű. És nagyon fontos az, hogy itt a parlamentben is elgondolkozunk ezen, hogy egy, milyen szörnyű dolgok történtek, kettő, ezek a munkánkat ne befolyásolják. De mégsem olyan egyszerű ez, ahogy elképzeljük. Most pedig szeretném bemutatni a véleményemet a középtávú pénzügyi tervről. Most szívesen szeretnék beszélni, hiszen a éves pénzügyi keretről mindig eléggé sok vita van, tehát és mindenképpen a kohéziós politikáról is szeretnénk szólni, de szerintem itt a kohéziós politikának is valahogy ide kellene tartoznia, és itt és az európai intézményekben is elég gyakran van szó arról, hogy az európai kohéziós politikájának a költségvetését hogyan védjük meg sokak ellenében, akik úgy gondolják, hogy túl nagy a költségvetésünk, és hogy ezt sokkal jobban is fel lehetne használni, mint kohéziós politikára. Tehát itt mindenképpen megtalálják mindkét elemet ebben a véleményben. És szeretnék még egy megjegyzést tenni, tehát jó lenne, hogyha több helyem lett volna a véleményre, hiszen néhány pont egész rövid, más pontok viszont eléggé hosszasak, és eh, a kollégákat eh, is csak eh, bátorítom, hogy szóljanak hozzá, hiszen egy oldalra nem tudunk többet ráírni, mint ami egy oldalra elfér. És elképzelhető, hogy van néhány olyan pont, amit még bővíteni lehet. Ahogy látják, azzal kezdem a véleményemet, hogy tisztázom, hogy a kohéziós politika nem öncél. És hogy nem arról van szó, hogy itt szalagokat vágunk át, hogy megnyissunk valamit. A kohéziós politika, ahogy ezt itt mindig említettük is, egy beruházási program régiók számára, teljesen mindegy, hogy milyen állapotban legyenek. Tehát vannak olyan régiók, amelyek erősebb támogatásra tartanak igényt, vannak olyan régiók, amelyek gazdaságilag eléggé jó helyzetben vannak, és mégis az Európai Uniós projektekre utaltak. A kohéziós politika pedig ma, mint a múltban, az egyetlen olyan eszköz, amely alkalmazza a kohézió, a felzárkóztatás, a szolidaritás elvét, és hogy aktívan foglalkozik ezzel. Éppen ezért eh, világosan eh, szeretném elmondani, hogy eh, még nem tudunk olyan sokat elkövetkezendő támogatási időszakról, mert éppen most kezdődött el, de nagyon fontos az, hogy ne csökkenjen a kohéziós politika költségvetése. Nagyon fontos ebben a véleményben utalni arra, hogy nagyon fontos az, tehát hogy ne csak az európai szociális, regionális és kohéziós alapot, hanem a vidékfejlesztési alapot és a halászati alapot is közösen összevonjuk. Én bevallom, hogy sikerült az elmúlt hónapokban elérnem azt, hogy néhány projekt ténylegesen szinergia hatáshoz létre, sikerült ilyen projekteket meg is látogatnunk. És nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mi a konkrét helyzet, hogy hogyan zajlik egy projekt, hogyan értik a projektet. Tehát nem tudom, hogy ez, hogy ez mindenhol így van, de vannak tényleg nagyon pozitív példák, amiket mindig idézni lehet. És Fontos, hogy ezekről itt szóljunk is. Hiszen itt a források felhasználásának a hatékonysága az egyik leglényegesebb szempont, ami ebben a politikában előjön. És ez nem csak az ellenőrzés kérdése, hanem a politikai szándékunk is az volt, hogy itt eredményeket akarunk látni, hogy ténylegesen a szegényebb térségeket felzárkóztassuk. Remélem, hogy ebben a, illetve itt is nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsük a hozzáférést, hiszen nagyon fontos a bizottság javaslata is, de azt is tudom, hogy néhány elképzelés, amit bekerült a rendeletbe, már hatást ért el. Itt általány, általány összegekkel, de szerintem sokkal többet kell tennünk, hogy itt a forrásokat sokkal hatékonyabban használjuk. Már az első jelentésben is hallottuk, hogy kávék hitelhez való hozzájutását kell egyszerűsíteni, és szerintem ezt pedig mind nem tudjuk, hogy a régi számlák kifizetése hogyan történt. És lehet, hogy négy év múlva ugyanez a nehézségünk lesz. Nem elfogadható ez, hogyha itt vannak ezek a fizetés, kifizetés elmaradások. Hogyha a többéves pénzügyi keretet áttekintjük, akkor ezzel is foglalkozni kell. Különben a régiók nem profitálnak ebből. És most azt is megtapasztaltam, hogy a bizottság nem jelenti ki néhány területen, hogy finanszírozási lyuk van, hanem hogy projekt kiegészítést kellett eszközölni és főleg olyan esetekben, ahol felfüggesztett kifizetések vannak. Említették a bürokráciát, és a bürokrácia biztos, hogy nem fog segíteni a hátrányos helyzetű térségeknek. Az európai kohéziós politika pozitív kohéziós felzárkóztatási eszköz az Európai Unióban, és nem túlságosan üdvös, hogyha finanszírozási nehézségek vannak, akkor ne lehessen megoldást találni a bürokrácia miatt. Másrészt nagyon fontos arra is utalni, hogy a kohéziós politikánál nem csak támogatások vannak, hanem pénzügyi eszközöket is felkínálunk, amelyek nagyon bonyolultak, de talán egy picit jobban használják őket, de nem úgy, ahogy mi ezt elképzeltük, amikor kialakítottuk az új kohéziós politikát. Tudom, Jan Olbrecht is itt van, tehát Jannal is kapcsolatban voltam. A Költségvetési Bizottság jelentése révén, és viszonylag egy húron pendülünk, hiszen ismét megvan egy, ismét megvan a vita a pénzügyi terv tartamáról, és hogy hány évig menjenek a kohéziós programok. Ide beletartozik a Horizont 2020 is. A saját véleményemben itt utaltam arra, hogy ez a 7 éves periódus jónak mutatkozott, és ezt mindig meg is ismétlem, hogyha szóba kerül teljes mértékben értem, hogy a pénzügyi terv a parlament és a bizottsági mandátumot betervezi, de a kohéziós politika számára ilyen öt éves periódusokat kialakítani nagyon nehéz, nehézkes. Hiszen amikor változás van a parlamentben és a bizottságban, akkor egy ilyen támogatási időszak már szinte véget is ért. Azt is olvastam, hogy a Költségvetési Bizottság elgondolkozott azon, hogy eh, egy kétszer öt éves periódusban gondolkodjon, de nem akartam itt előre lefolytatni a vitát, nem akartam itt előre eldönteni a dolgot, tehát mindenképpen meg kell beszélnünk ezt, és eh, az árnyék jelentéstevőkkel eh, pedig nagyon szívesen összeülnék. De úgy gondolom, hogy a több éves pénzügyi tervről szóló vita nem a megfelelő hely, a, hogy eldöntse, hogy a kohéziós politika 7 évig menjen, vagy kétszer 5 évig. És szerintem ez a véleményünkben legyen benne, és mindenképpen rugalmasnak kell lennünk ebben a véleményben. Ez lenne most minden, nagyon röviden összefoglalva, remélem, hogy értik gondolataim alapjait, hogy, hogy mit szeretnék, és várom módosítóikat, hogy a véleményt még gazdagítsuk. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Now we Köszönöm szépen, most megnyitom a vitát. Az árnyék előadókkal kezdjük. Novakov úr, a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Először is Krell asszony, meg kell mondjam, mondjam, hogy jó ez a vélemény, köszönöm az együttműködést, és a korábbi megbeszéléseket, amelyeket lefolytattunk. A módosító indítványok tekintetében a MFF felülvizsgálata fontos időszak a teljes programozási időszak szempontjából, különösen amikor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a programozási időszak az nem az, ahogy ezt 2014-2020-ra gondoltuk, hanem valójában 2016 és 2020 kellene, hogy legyen. Volt eh, N plusz 2, N plusz 3-as szabály. Remélem, hogy ez segíti majd a régiókat, hogy eh, teljesítsék a, és le tudják zárni a projektjeiket. Több alkalommal látom a véleményekben, hogy hangsúlyozzák a vélemények, hogy mennyire fontos a szinergia. Sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon sok erőfeszítés történik Kretszú biztos asszony részéről a tekintetben, hogy javuljon, javuljon a szinergia, ugyanakkor ennek az eredményét nem látjuk. Emlékszem egy vitára, amikor a Juncker tervről még a eleinte beszéltünk, akkor alapvetően ezt úgy tekintettük, hogy kiegészíti azokat a programokat, amelyek a szociális alaphoz tartoznak. De most pedig úgy tűnik, és ez nem csak a Juncker terv esete, hanem a többi alapokkal kapcsolatban is így van, és mondanék is egy példát erre. A szociális alap és az EGF szinte pontosan ugyanazokat a témákat fedik le, és a tagállam dönti el, hogy melyik alapot használja. Úgy gondolom, hogy ez túlságos bürokráciát okoz, összekeveri a kedvezményezetteket, a potenciális kedvezményezetteket a két alap tekintetében. Nagyon oda kéne, hogy figyeljünk az MFF felülvizsgálat, illetve korrekció idején, ugye már nem tudjuk, hogy pontosan hogy is kell ezt hívni, hiszen a rendkívüli bevándorlási, illetve migráns hullám miatt nagyon érzékeny kérdések merül, kerülnek elő. Bár vannak jó javaslatok, jó ajánlások, hogy a korábbi időszakból megmaradt összeget segít, összegből segítsük azokat az országokat, amelyeket a leginkább terhel a migráns hullám. Valójában úgy gondolom, hogy a jövőben nem szabad mindent felhasználnunk ennek a válságnak a kezelésére. Nem vagyok, nem tudom, hogy mikor fog ez véget érni. Ez biztos, hogy nem jövő hétfőn, és nem a jövő héten, de ez biztos, hogy folyamatosan fönn fog állni. Úgyhogy nem akarok egy olyan helyzet elébe kerülni, amikor kiderül, hogy szinte mindent elköltöttünk már a migránsválság kezelésére, és nincs semmilyen pénzünk a fiatalok, a KKV-k, a fiatal vállalkozók támogatására. Úgyhogy még egyszer köszönet a vélemény elkészítésért, és várom, hogy tovább vigyük a folyamatot, hogy benyújtsuk a módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm. Luár úr a következő árnyék előadó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Krell asszonynak. Jó, kiegyensúlyozott ez a véleménye. Az ECR véleménye, hogy a MFF küszöbb értéke a kifizetés tekintetében a tagállamokra vonatkozóan ez tiszteletben tartandó, és nem támogatjuk azt, hogy növekedjen ez a költségvetési küszöb. Inkább azt kéne megoldani, hogy a meglévő források felhasználása legyen hatékonyabb. A véleményünk szerint a jelenlegi migránsválság bár ez egy tragikus helyzet, nem szabad, hogy aláássa a korábbi költségvetési küszöbökre vonatkozó megállapodást. Ezért fenntartható a finanszírozott EU költségvetést támogatunk az ECR részéről, az államok szuverenitását és a fontos projektek hangsúlyozását. Ezért Novakov úr megjegyzése, hogy például a szociális alap és a kohéziós alap átfetik ezeket, ezekkel itt is mi is így gondoljuk. El kell kerülni a késedelmeket, például a 2014-ről, tehát a 2014-2020-as időszakra átkerültek bizonyos projektek a késedemek miatt. Ki kell, meg kell oldanunk azt, hogy ne fordulhassanak elő ilyen uh, kinek különösen negatív a hatása általában vállalkozásokra és konkrétan a KKV-kra, főleg olyan régiókban és területeken, ahol különös szükség van az EU támogatásra. A pénzügyi eszközökre utalt Krell asszony, ami különösen fontos a e tekintetben. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az EU csak olyan intézkedéseket finanszírozon, ahol teljesen egyértelmű, hogy ez hozzáadott értéket jelent. Vagyis amikor többet jelent az, hogyha az EU támogatás is szerepet kap, mint hogyha csak a tagállamok szintjén valósulnának meg ezek a projektek. Vannak olyan fontos projektek, amelyek esetében nem csak arról van szó, hogy javuljon az kedvezményezetek helyzete, hanem ennek legyen egy extrapolációs hatása. Ez az összes alapra igaz. A több éves pénzügyi tervezésnek természetesen az állami szektora van egy kedvező hatása, de mindig is le fogjuk folytatni ezt a vitást, a vitát a stabilitás, előreláthatóság és flexibilitás megfelelő egyensúlyáról. A rugalmasági eszközök a jelenlegi MFF idején már alkalmazásra kerültek, ezek közül néhány hasznos, de nem gondoljuk úgy, hogy főleg az előzetes föltöltés esetében valójában hasznos a flexibilizációs eszköz. Egyszerűsítés tekintetében vannak aggájaink. A bizottság lehet, hogy összekeveri az egyszerűsítés koncepcióját a mennyiségi minőségi iránymutatásokkal, amelyek gyakorlatilag itt a harmadik oldal alaján található, itt a jelentésben. Nem kéne, hogy összekeverjék ezt, és szerintem ezt meg kell, hogy magyarázzuk a számukra. Az egyszerűsítés Elsősorban a kérelmezőket kell, hogy szolgálja, és talán bizonyos mértékben a tagállamokat, de nem pedig, vagy nem különösen a bizottságot kell, hogy szolgálja, meg a bizottsági személyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Következő árnyék előadó, én vagyok. Úgyhogy engedjék meg, hogy elmondjam a véleményemet bolgárul. Uh, Kedves kollégák, Először is szeretnék köszönetet mondani Krell asszonynak, aki a szakbizottságunk részéről a véleményt előkészítette. Néhány fontos témát szeretnék említeni. Ezek olyan témák, amelyek tekintetében úgy tűnik, hogy egyetértünk. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálata figyelembe kell, hogy vegye a jelenlegi politikai környezetet, a migránsválságot, a terrorizmus elleni harcot, és a pénzügyi és gazdasági válság következményeit. Késői kifizetések a programok tekintetében előfordultak a jelenlegi tervezési időszakban is, fontos megjegyezni, hogy pillanatilag nem tudjuk meghatározni, hogy a programok mennyire hatékonyak, a már megkötött programok. a hatékonyság maximális lehetséges szintje a kohéziós politika esetében, ezzel a kérdésekkel, hogy foglalkozunk, és a tagállami lehetséges források mobilizálása is nagyon fontos, azért, hogy az Európa európai szemeszter ajánlásait meg lehessen valósítani, valamint növelni lehessen a végrehajtási kapacitást és hatékonyságot a kohéziós programok tekintetében. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a forrásokra koncentráló költségvetés és az eljárások egyszerűsítése között, valamint a jó kezelési elvek és intézkedések is fontosak. A jelenlegi programok során az együttműködés ki kell, hogy terjedjen a migrációs kihívásokra, föl kell állítani természetesen a megfelelő prioritásokat. Az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz egyéb kiegészítő támogatásokat is lehet párosítani. Biztosítani kell a rugalmasságot ahhoz, hogy további projekteket is lehessen támogatni, valamint, hogy ösztönzést alakítsunk ki a magánbefektetés számára. Koordinációs mechanizmusra van szükség azért, hogy garantálni tudjuk a kölcsönös és hogy megfelelően tudjuk a nemzeti, az Európai Uniós és az Európai Beruházási Bank részéről, valamint a szociális alapból származó alapok felhasználását. Az Európai Bizottságnak ajánlásokat kell kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a programokat javítani a jelenlegi több éves pénzügyi keret fennmaradó időszakában. Ennek a célja az kell, hogy legyen, hogy a végrehajtás a lehető legjobb módon történjen a korlátozott költségvetési keretek között. Anélkül, hogy a jelenlegi nemzeti portfóliókat megváltoztatnánk, intézkedéseket kell hozni a végrehajtás eh, és érdekében, és a lehető legjobb szinergiát kell kialakítani az Európai Unió strukturális alapjai és egyéb programjai között. Meg kell találni annak a megoldását, hogy más pénzügyi eszközöket is lehessen hasznosítani. Figyelme kell venni az Európai Beruházási Alapból származó támogatásokat is. Az, el kell érni a jó kezelést, és fontos az európai szemeszter ajánlásainak végrehajtása. Nem látom a következő frakció egyik képviselőjét sem, úgyhogy van a asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Krél asszonynak ezt a véleménytervezetet. Nagyon jó munkáról van szó vélemény szerint, és a legtöbb javaslatot támogatjuk. Nagyon jól kidolgozta, hogy a struktúrás alapoknak, a kohéziós politikának milyen általános alapjai vannak az európai 2020-as célkidőzések tekintetében. És nagyon jól vázolta azt is, hogy a migráns válságban is lehetne alkalmazni a strukturális és kohéziós alapokat. Tehát tényleg eh, nagyon nagy jelentősége van itt a kohéziós politikának, tehát köszönöm, hogy ezt a véleményébe be is vette. Ami picit hiányzik, az a klímasut szerepe, és eh, hogy eh, hogyan alkalmazhatjuk az alapokat a klímaváltozás ellen. A luxemburgi elnökség is foglalkozott ezzel. Tehát itt van egy kötelezettség, hogy az európai költségvetés 20%-át a klímaváltozás elleni intézkedésekre költsük. Tehát a COP21 célok is nagyon fontosak itt lennének ezen a helyen. Tehát nagyon jó lenne egyszerűsíteni, ahogy ön is mondta, a strukturális és kohéziós alapokhoz való hozzáférést. Itt egy enyhe változtatást szeretnénk, tehát pillanatnyilag a véleményben csak az áll, hogy a pénzügyi eszközöket egyszerűsítsék, de hogy jobb egyensúly legyen az összes eszköz között, ahhoz más is kellene. Tehát mi egy kicsit kritikusan látjuk ezeket az eszközöket, mert szerintem nem garantálják a hatékonyságot. Tehát itt be is adjuk majd a módosítóinkat. Tehát itt a több éves pénzügyi terv félidős áttekintése esély, hogy tovább jussunk, és módosítót be is nyújtunk majd a GDP és ezen túl, tehát hogy hogyan lehetne új kritériumokat kifejleszteni, tehát hogy ne a GDP legyen az egyetlen mérce. Örülünk a jó együttműködésnek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló tervezetet. Köszönöm, Anna asszony. Önné a szó. Ja, elnézést, Demáta asszony. Köszönöm, elnök asszony. A parlament hozzájárulása a bizottság több éves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatásához fontos a Költségvetési Szakbizottság és a regi Szakbizottság szempontjából is. Szeretnék én is köszönetet mondani Krell asszony véleménytervezetéért. A legfontosabb témákat hangsúlyozza, a szinergiák javítását, az öt alapközi koordináció javítását és egyéb EU-s alapok koordinációját, egyszerűsítés, a kohéziós politika végrehajtásának javítása és a kifizetésekben megjelenő késedelmeket is hangsúlyozza. Amikor a tagállami és regionális erőfeszítésekről van szó, hogy megfelelően tudják fogadni az alapokat, illetve hogy a menekültjogot kérők és más migrációt tudják támogatni, ezért fölmerül a lehetősége, hogy az ilyen tagállamokat, illetve régiókat plusz támogatásban részesítsük a több éves pénzügyi keret tekintetében. Szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzá adni. Ezekről majd módosító indítványt is fogunk érni. Először is a pénzügyi eszközök. A támogatások hatékony támogatási formát kell, hogy biztosítsanak, sok, sok a közszektorban támogatott téma esetében. Ugyanakkor további bizonyítékokat és tanulmányokat kell készíteni a tekintetben, hogy bizonyos politikai területeken a támogatás valóban hatékony-e. A rendelet 53-as preambulum pontja határozza meg a szabályokat az EU támogatások tekintetében. Ebben az szerepel, hogy a pénzügyi eszközöket kiegészítő módon kell használni, előzetes értékelést kell végezni, aminek bizonyítania kell a nagyobb hatékonyságát az EU céljai tekintetében, más EU-s finanszírozásokhoz képes, beleértve a normál támogatást is. Második megjegyzésem a kohéziós politika és más EU-s kezdeményezések közötti szinergia. Igen, egyetértünk a Horizont 2020 és a struktúrás közti szinergia tekintetében, de egy kicsit kevésbé, amikor a Horizont 2020-as pénz és az Európát összekötő eszközöket Juncker féle terv végrehajtására használják. Egyszerűsítés. Támogatjuk az erre vonatkozó gondolatokat. Egyébként ezt mások is megerősítették, sőt a ősszel a plenárison is elfogadtunk egy ilyen jellegű jelentést. Nagyon fontos, hogy hatékonyabb legyen a kohéziós politika, mennyiségi, minőségi szempontból is. Ezekkel teljesen egyetértünk. De ne felejtjük el azt, hogy megfelelő ellenőrzést kell föntartani a csalások és a hibák elkerülése érdekében. És ez még azt is hozzá szeretném tenni, ahogy az előadó is hangsúlyozta, a rendelet kettes cikke, cikke szerint az állami támogatásokat nem lehet csökkenteni akkor, amikor felülvizsgálatra kerül a több éves pénzügyi keret. Viszont itt a hetes cikket is figyelembe kell venni ugyanezen rendeletből, ahhoz, hogy különösen nehéz helyzetet figyelembe lehessen venni olyan államok e- tekintetében, amelyeket a válság különösen sújt, ehhez 4 milliárdos összeg tekintetében lehet plusz támogatást kitalálni, de hát kérdés, hogy a rendelet tiszteletben tartásával hogyan lesz lehetőség ennek a pénznek a felhasználására. Olyan európai politikát kell támogatni, ami a beruházást ösztönzi a beruházásoknak a tagállami társfinanszírozását továbbra is fönn kell tartani. És ahogy mondtam, a következő mandátumtól kezdve lehet a változásokat bevezetni. Köszönöm. Albrecht úr következik. Ez a megtiszteltetés ér minket, hogy itt ül velünk. Köszönöm. Igen, kettő szerepben vagyok itt. Hát egyrészt a Régi Szakbizottságban pottak vagyok, de másrészt én vagyok az előadója a Költségvetési Szakbizottságban ennek a témának. Szeretnék én is köszönetet mondani Krell Kiváló megjegyzéseket osztott meg velünk. Lenne néhány javaslatom, ahogy mindenki tudja. Az első szövegtervezet a Költségvetési Bizottság részéről már elérhető a jelentés a jelentés három részre oszlik. Ebben a szakbizottságban a, a vita során itt is egyeteművé vált, hogy ez a három rész három témára koncentrál. Az első téma, hogy egy tényleges felülvizsgálatra kerüljön sor. A régi szakbizottság talán fölkérheti a költségvetési szakbizottságot, de a Európai Bizottságot is a kohéziós politika tényleges felülvizsgálatára, tehát nem csak egy új jelentés készítésére, hanem az MFF-hez kapcsolódóan valamire, mielőtt a bizottság benyújtja a javaslatát. Tehát egyfajta felülvizsgálatot kellene, hogy végezzen, ez benne van a rendeletben is. A jelentés az egy más standardoknak kell, hogy megfeleljen, de a felülvizsgálat azt jelenti, hogy a bizottság ki kell, hogy mondja, hogy mi a helyzet 2014-15-16-tal a jelentésünk első része a Költségvetési Szakbizottságban ezzel foglalkozik. Ez egy felülvizsgálat, mi történik az Európai Unió egyes szakpolitikai területén. Egyik fontos téma a mi jelentésünk szempontjából, hogy a bizottság készít egy ajánlást, ezt a tanács meg kell, hogy szavazza. A mi javaslatunk az, hogy mit kéne azonnal megváltoztatni, tehát nem megvárva az új költségvetési tervezetet. Ezért javaslunk mi egy tényleges felülvizsgálatot, és nem egy áttekintést. Az új helyzet, az új kihívások, új prioritások, új problémák miatt valós felülvizsgálatra van szükség 2016-tól 20-ig, sürgősen ez a második rész a jelentésben, hogy mit kell változtatni, mit kell módosítani. Mi van a késedemes fizetésekkel 16, 11, 18, 19, 20-ra vonatkozva, mert tudjuk, hogy a kohézis politikára végén nem lesz elég pénz, ez egyértelmű. Úgyhogy mi azt mondjuk, egyébként Konstanz is említette ezt, szinte teljesen biztos, hogy visszatér ez a probléma. Úgyhogy azt kell meghatároznunk, hogy mit kell változtatni, felülvizsgálni. És az új tervezete kapcsolatosan, tehát az új költségvetési időszakra vonatkozóan milyen következtetéseket lehet levonni. A regi véleményben is szerepel ez. Tehát itt 2014-2020-ról van szó, a második időszakról, de gondolni kell az új időszakra. És ugye itt is elhangzott néhány javaslat, ami 2020 utára érvényes, de néhány olyan is, ami a mostani időszakra vonatkozik. Fontos, hogy mit javasol a szakbizottság azonnali megváltoztatásként, és mit a jövőre vonatkozóan. Utolsó megjegyzésem. Igaz, a mi jelentésünkben szerepel egy javaslat, ahol szerepel ez az öt éves időszak, nagyon régóta folyik ez a politikai videó a par- parlamentben, és mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a mostani rendszer a kohéziós politika számára az öt éves időszak katasztrofális. Ha késedelem merül fel, mint most, akkor ugye most vagyunk az elején, már a harmadik évben vagyunk, de mégiscsak az elején vagyunk az időszaknak. Tehát, hogyha öt éves az időszak, és még a harmadik évben se történik szinte semmi, hát akkor hogy zárul le ezért a javaslat az, hogy általában legyen 5 éves az időszak, de legyenek olyan területek, ahol a több éves tervelés fontos, ezeknél a területeknél legyen 5 plusz 5 év, és 5 éveltetével történjen az időszaki felülvizsgálat. Hosszú lesz ez a vita, a tanács ellen fog állni, lehet, hogy a végén a 7 lesz megint a nyer- nyerőszám. Mindenesetre a kohéziós politika szempontjából úgy gondolom, hogy az 5 év egyszerűen lehetetlen kohéziós politikánál legalább 7, sőt, jó esetben tíz év kéne, hogy legyen. Ez a véleményünk, továbbá figyelembe fogjuk venni természetesen a regi javaslatokat, amikor véglegesítjük a jelentésünket. Köszönöm szépen, Van Miltenburg képviselő, a szó. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkájáért. Először is a második bekezdéssel szeretnék foglalkozni mert úgy gondolom, hogy az EU alapok hatását 2017 előtt nem tudjuk értékelni. Túl korai lenne, hogyha most már következtetéseket vonnánk le. Ezért aggályosak számomra azok az adatok, amelyeket felhasználunk az MFF időszaki fölvizsgálatára. Vannak olyan operatív programok, amelyeknél például alacsonyak lesznek, és nem szignifikánsak lesznek az adatok. Még egy vélemény különbség a 9-es bekezdésre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy öt év kell, hogy legyen a programidőszak. Albrecht úrat is most meghallgattuk. Meg vagyok arról győződve, hogy a pénzügyi programozás időszaka, ha egybeesik az Európai Bizottság és az Európai Parlament politikai mandátummal, ezzel növelni fogjuk a demokratikus legitimitást és az elszámoltathatóságot. Nem hiszem, hogy mi ezt megtehetjük. Ez egy olyan feladat, amire mi koncentrálhatunk, főleg azért, mert van egy bizonyos mandátumunk, és azért szerintem érdemes az összes mandátumot, az Európai Bizottság mandátumát is összefog, összekapcsolni a pénzügyi tervezési időszak hosszával. Köszönöm, Fán úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentését, illetve a véleményért. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban tényleg érdekes lenne megnézni, hogy milyen plusz előrelépést tudunk elérni az egyszerűsítést követve, a csoport ajánlásait követve. Ehhez persze időre van szükség. Költségvetésről van szó, vannak fontos témák e tekintetben. Az egyik, ami, hogy most elég nehéz eldönteni, hogy mit kell megváltoztatni, mert még korai fázisban vagyunk. Másrészt a tagállamok számára a strukturális alapok felhasználása tekintetében nehéz, lehet, hogy nem is lehetséges a változtatások bevezetése. Más témák is elhangzottak, a kifizetések késedelme. Úgy tűnik, hogy év végére ez két milliárdos szint lesz, de hogy Jan is mondta, nagyon nehéz itt most véleményt mondani, hogy lehet, hogy az időszak végére még növekedni fog. Erre megoldást kell találni. A tan- a, az a baj, hogy a tanács nem fogja fel, hogy ez problémás. A bizottság, a parlament van az egyik oldalon, és a tanács a másik oldalon. Mindenképpen megoldást kell a jövőben erre találni, mert ez csak növekedni fog 2020-ig. Még egy megjegyzésem lenne az eredményre koncentráló költségvetés, erről ugye folyamatosan egyeztetünk, úgy tűnik, hogy ez egy jó elképzelés, de a kérdés, hogy ez milyen formában és mikor tud megvalósulni hamarosan, vagy csak később a jelenlegi tervezési időszak során. Még egy fontos téma, egy új kérdés, a teljesítményre való koncentráció. Tudják a kollégák, hogy jelenleg ezt nem támogatjuk, mert ez egy nem lenne most hasznos. A strukturális alapfelhasználása még nagyon alacsony szinten van, és a jelenlegi tervezési időszak végén lesz nagyobb a kifizetés. Ezt mindenképpen meg kell, hogy ezt vizsgálni természetesen, de amikor a pénzek kifizetése kerülnek, ennek az éves költségvetése is hatásai vannak. Ezért meg kell, hogy ezt majd vizsgáljuk, de ehhez több időre és több adatra lesz majd szükség. Köszönöm szépen. Brászó asszony, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is természetesen én is szeretnék köszönetet mondani Krell kollégának a vélemény elkészítéséért. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen ha az igaz, hogy a költségvetés kompetenciája általánosságban azt jelenti, hogy az Európai Uniós költségvetés felülvizsgálatáról és a kohéziós politika végrehajtásáról van szó, hiszen ez egy fontos komponens a költségvetésnek, akkor egyértelmű az is, hogy jelentős a mi szakbizottságunk számára ez a kérdés, és nem csak a költségvetési szakbizottság számára. Második megjegyzésem, én is úgy gondolom, hogy ez egy valós felülvizsgálat kell, hogy legyen a több éves pénzügyi keret tekintetében, és nem csak egy értékelés, ahogy erre Albrecht kolléga is emlékeztetett, strukturális, súlyos problémák érvényesek a költségvetésen belül a késedelmes kifizetések kérdése is, de az is, hogy az Európai Tanács folyamatosan fontos döntéseket hoz, amelyeknek pénzügyi következményei vannak, de anélkül, hogy módosítaná magát a költségvetést. Úgyhogy az a kockázat, hogy a kohéziós politika, ami most ugye késedelemben van, méghozzá a több éves pénzügyi keretről hozott, vagyis a költségvetésről hozott döntés késedelme miatt. Ezt most úgy tekintjük, mintha nem jól teljesítene, tehát most innen a kohéziós politikából akarnak elvenni pénzt, hát ez egy hatalmas kockázat. Az összegyűlt, akkumulálódott késhetelem miatt például az előző időszakhoz képest a felhasználási arány az alacsonyabb, ez biztos, de nehogy valaki azt mondja, hogy akkor most a kohéziós politika, amit nem költ el pénzt, azt elvesszük. Úgyhogy az időszaki kohéziós politika értékelése és a éves pénzügyi keret időszaki értékelése során nagyon fontos kiemelni, hogy mindez a munka, amit végzünk, amit a bizottság végez, és ami mi is fogunk dolgozni, az egyszerűsítésre gondolok, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés. Mert egyébként, amennyire komplex a kohéziós politika, ennek alapján esetleg azt lehetne mondani, hogy a forrásokat meg lehet vagdosni. Pedig nagyon fontosak ezek a források a régiók és a helyi szervezetek számára a fejlesztési politika tekintetében. A késedelmek és a komplikációk miatt lassú a források felhasználása. A 7, 5 vagy 5 plusz 5-es vita, ezt össze kell kapcsolni szorosan ezzel a másik kérdéssel. Véleményem szerint általános Európai Uniós költségvetési politika szempontjából fontos lenne a parlamenti mandátum és a több éves pénzügyi keret időszakának egybeesése, 5 éves időszak. De egyértelmű, mint ahogy ma is, a, tehát a kohéziós politikának az öt éves időszak nem felel meg. Kettős probléma merülhet föl. Az egyik az 5 plusz 5 év a kohéziós politika számára, de ugye azt is el kell kerülni, hogy ez plusz késedelmet okozhasson a források felhasználása területén. De majd erről akkor fogunk beszélni, amikor a kohéziós politika felülvizsgálatáról folytatjuk az eszmecserét. Dolgozni kell ezen a kérdésen. Egyrészt fontos, hogy a pénz, az összes pénz elköltése kerüljön, de az is fontos, hogy ne legyen túl lassú a költekezés ritmusa. Az idő gyorsan halad, a gazdasági változások sokkal gyorsabban következnek be, mint korábban. Hát az a kockázat, hogy még nagyobb késedelem legyen a kohéziós politika területén, hát ezt nem fogadhatjuk el. Egyetértek teljes mértékben azzal én is, hogy az európai költségvetés politikája az, az, hogy a vállalások és a kifizetések között a párhuzamot meg kell találni. Mert egyébként az az elképzelés, hogy itt az első években a kohéziós politika még nem um, használja föl az összes olyan forrást, amire joga van, fölmerül a kockázat, hogy még súlyosabb kifizetési késedelem fog bekövetkezni a második fázisban, ha ezt a módot követjük a jövőben is. Úgyhogy a késedelmes kifizetés problémája súlyos, beszélnünk kell erről, hallatni kell a hangunkat. Az egyik olyan probléma, ami nagyon nehezét teszi a Struktúrális alapok kezelésének későbbi fázisát a helyi és regionális hatóságok számára. Köszönöm. Köszönöm, Heckman úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a, jelen, ezt a rendkívül jó anyagot, amely lefedi az összes fontos kérdést. Ugyanakkor nagyon örülnék annak, hogyha egy kicsit többet tudnánk beszélni arról, hogy hogy fog kinézni a kohéziós politika 2020 után. A kohéziós politika, miután független politika hogyan fog folytatódni 2020 után. Nagyon örülök annak, hogy a szinergiákról is szó esik a különböző strukturális alapok között. Itt azonban úgy gondolom, hogy kisebb lépésekben is gondolkodhatunk, mert a szinergiák szempontjából Láthatjuk azt, hogy egyre több szinergiával kell számolnunk, és a gyakorlatban ezek a szinergiák nagyon jól működnek. Talán kisebb kérdés, de mégiscsak foglalkoznunk kell azzal is, hogy az Európai Szociális Alap, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap között hogyan támaszthatunk további szinergiákat. És jó lenne, hogyha tovább tudnánk fejleszteni mindezt. Ugyanis nehéz a gyakorlatban ezeket a szinergiákat kialakítani, úgyhogy jó lenne, ha minél specifikusabban ki tudnánk mutatni a konkrét két alapkártyát, ez szerintem már önmagában nagyon nagy siker lenne. És egyetértek abban is a jelentéstevővel, hogy egy 7 éves programozási idővel számolva meg kell vizsgálnunk azt, hogy az egyes programozási idők kezdetéhez képest mennyire rövid az konkrét idő. Köszönöm szépen, Bolcsek úr! Köszönöm szépen! Köszönöm! Szeretnék a következő pontok arról szólni valamit, ami a menedék és a politikai menedékjog migránsok. A szövege szól erről, ez a hetes pont, és ebben a hetes pontban pontosan név szerint megemlíti a migránsokat és a menekülteket. Én tényleg erről szeretnék most szólni. És a kettőt szétválasztanám, hiszen nem ugyanarról van szó hiszen azt mondja, hogy azokat az országokat, eh, akik migránsokat fogadnak be, támogatni kell pénzügyileg. Mellette vagyok, de esetleg eh, azt is elmondhatna, hogy hogyan képzeli ezt el. Tehát hogyan lehetne elosztani ezeket az eszközöket. És például a nem kifizetett számlák esetében Bresso asszony már eh, szólt, meg vagyok győződve, hogy ami a kohéziós politikára vonatkozik, ez itt sokkal fontosabb, hiszen el kellene, utal, el kellene ítélnünk ez, hiszen nem csak a kohéziós politika, hanem az egész Európai Unió hitelessége itt veszélybe kerülhet. És most a vita végén Kateline Rubianis asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek főleg azért, mert nagymértékben egyetértünk a véleménytervezet szömegével, hiszen a bizottság nézetét is tükrözi, tehát hogy hogyan lehetne az európai kohéziós és strukturális politikát itt a középtávú áttekintés során képviseltetni. Tehát itt a legfontosabb az egyszerűsítés. Az egyszerűsítést azt szinte mindenki említette, és reméljük, hogy itt a magas szintű csoport ajánlásai is elfogadásra kerülnek. A második fő prioritás pedig a már elért sikerek ellenére is folytatni kell a feltételrendszerek átalakítását, például az európai szemeszterek megfelelően, a harmadik prioritás pedig az, hogy a politika rugalmasabb legyen, és hogy jobban reagáljon a változásokhoz, a jelzett változásokhoz is. Ez egy harmadik prioritás, amely a bizottság számára nagyon fontos. Utána pedig a négyes bekezdésre utalnék, hiszen a több éves pénzügyi keret félidős áttekintése mellett áttekintésre kerülnek a nemzeti kihelyezések is, és pedig a legfrissebb statisztikák értelmében az idén vizsgálják meg a nemzeti felhasználásokat, ez pedig eh, ahhoz vezethet, hogy 4 milliárd eurós összeg eh, újraelosztásra kerül amely a 2017-2020-as periódus alatt kerül majd újra felhasználásra. És uh, itt a, az alapok uh, felhasználásáról szóló szabály 92-es pontjában található ez. Végzetül pedig, tehát most ez nem függ össze közvetlenül a több éves pénzügyi kerettel, de szeretnénk néhány jogszabályt is felvizsgálni, és pedig a társfinanszírozások tekintetében, hiszen azon országok, amelyek nehéz helyzetben vannak, gazdasági helyzetben vannak, hogy biztosítani a társfinanszírozást is. Éppen ezért a társfinanszírozási feltételeket is szeretnénk újra tárgyalni. Van Nisztelroy úr, elnézést kérek, hogy nem vetem észre, öné a szó. Esetleg nem emeltem fel elég magasra a kezemet. Rövid leszek. De nagyon jó alap ez a vélemény, és további munkára invitál. És nagyon jól kidomborítja a regiben végzett tevékenységünket. Tehát néha úgy gondolom, hogy állandóan el kell magyaráznunk, hogy mit hozunk létre, itt ebben az új dologban, tehát a tematikus koncentráció, az új politikák kialakítása, a partnerek beazonosítása nagyon logikus. Tehát a 2017-2020-as periódusra. Ezt döntöttük. Tehát most itt a áttekintés, félidős áttekintés. Fontos, hogy új javaslatok szülessenek. Tehát valahogy el kell majd magyarázni. Ezért van szükségünk erre a hosszabb időre. Tehát itt az építőkockák között újra el kell mondanunk, A második dolog, Tehát uh, itt a bizottság részéről jött a javaslás, tehát elképzelhető, hogy növelni kell itt a költségvetést, de ez itt nagyon fontos. Tehát, hogyha megváltoztatjuk a 2020-ig terjedő politikát, akkor ez azonnal kihat a költségvetésre. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és a vitában érdekes volt, hogy néhány kolléga említette, itt a már meglévő projektek teljesítményét. Tehát most a mi kezünkben van 2020-ig itt a döntés? Vagy beszélhetünk erről? Vagy, vagy most itt Tehát az utolsó megjegyzésem pedig, eh, hogy mit várunk el. Tehát, hogyha az Európai Bizottság javasolna egy akció, egy cselekvési tervet, ez jó, az nagyon hatékony lenne. De az első kérdés az az, hogy mi történik az elkövetkezendő években. Tehát mit tanulunk ebből? Igen, ez már benne van a szövegben. Uh, De az biztos, hogy egy uh, egyedülálló lehetőséget kaptunk, hogy uh, újra gondoljuk ezt a nagy eseményt, ami a parlamentre az elkövetkezendő két évben vár. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krélasszony. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a vitát. Teljesen nyilvánvaló, hogy a regi szakbizottság fogja vissza magát, és a új pénzügyi keret felülvizsgálata esetleg későbbre is tevődhet. Tehát a, a költségvetésről majd később vitázhatunk. Teljesen nyilvánvaló, hogy most csak is azért kell harcolnunk, hogy ne vegyék el tőlünk ezt a költségvetést, hiszen itt nagyon különböző érdekek jelennek meg, és a kohéziós politika költségvetését szeretnék megnyírbálni. Nagyon fontos szerintem, hogy utaljak arra, természetesen nem akarom a nemzeti borítékokat sem megváltoztatni, hiszen a rendeletben megvannak most. Nem akarok most plusz pénzeket elkülöníteni a menekültek megsegítésére. De szerintem itt a 4 milliárd tekintetében bizonyos rugalmasságot is tanúsíthatunk. Tehát ezt lehetne intelligensen felhasználni, tehát elgondolkozhatunk azon, hogy esetleg néhány ország megváltoztatja a mutatóit, és meg lehet nézni, hogy vannak-e maradék összegek, amelyeket újra fel lehet használni. Természetesen nem a kohéziós politika célja a menekült vagy a migráns válság megoldása. Tehát ez tényleg így van. Itt arról van szó, hogy a migránsok, akik menedékkérelmet nyújtottak be, azok itt vannak, és a bizottság nagyon rugalmasan reagált a tagállamok kéréseire. Költségvetések megváltoztatása, itt operacionális programok megváltoztatása segítségével. Úgy gondolom, hogy uh, itt nem változtatok meg alapvető dolgokat. És hogyha nem jön már menekült, akkor, hogy ez nem aktuális, hiszen ha nem jönne a jövőben, akkor is nagyon sok menekült van itt, és az integrációjuk pedig nagyon sok évbe telik majd. Megmutatkozott, hogy évtizedekig is eltarthat a migránsok, bevándorlók integrációja. Tehát van már második, harmadik generáció bevándorlókból, és vannak, akik nem integrálódtak. Tehát el kell gondolkodni ezen a politikán. Tehát szerintem a bizottság jelentése után megvizsgálhatjuk a problémát. Teljes mértékben igazat adok Olbricht úrnak, Hát, hogyha áttekintjük a több éves pénzügyi tervet, tehát kell egy bizottsági jelentés erről? Nem, mert már létezik. Tehát már a jelenlegi támogatási időszakban vannak a bizottság részéről jelzések, hogy mi történik. Tehát ezek alapján pedig lehet a jövőbeli több éves pénzügyi tervre javaslatokat tenni. Tehát itt mindenképpen el kell ezen gondolkozni. A globalizációs alapjára is utalnék még, de erre van, erre készült egy jelentés. De szerintem ezt nem kell feltétlenül ebben a véleményben kidomborítani, hiszen a globalizációs alap nem része a kohéziós politika költségvetésének. Tehát ez az Európai Unió költségvetésének egy virtuális része. Tehát hasonló a célja, mint az Európai Szociális Alapnak, azonban elválik a kohéziós politikától. Be lehet venni, de nem muszáj. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyetértettünk, ami a hatékonyságot és az egyszerűsítést illeti. Teljes mértékben egyetértünk a szinergia hatásokkal, és úgy vélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban kapunk konkrét utalásokat arra, hogy a szinergiák még nem olyanok a, a Horizon 2020-assal kapcsolatban, ahogy ezt elképzeltük. Ezt szerintem itt mindenképpen világossá kell tenni. Ugyanúgy, mint a backload kérdését, világossá kell tenni, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy tegyen az asztalra valamilyen javaslatot, hogy hogyan képzeli. Hiszen az elmúlt években elég tapasztalatot gyűjtettek. Hát itt a teljesítmény, teljesítmény tartalék kérdés nagyon érdekes. A parlament világosan nyilatkozott, hogy ez a teljesítményi tartalék, amelyről tárgyaltunk, nem az. Tehát ennek a célja az, hogy jó régiókat, jó projekteket támogassunk, és vannak olyan elképzelések, hogy ezeket már beosztották a nemzeti borítékokba, és hogy a iránymutatókat tényleg alkalmazni tudjuk, mm, tehát igazából, hogy ne kapjuk ezt meg, azért elég hülyén kell viselkedni. Tehát az igazi teljesítmény alapú tartaléktól még nagyon messze vagyunk. Tehát vagy eh, tényleg rugalmasak leszünk a kohéziós politikában, hogyha bizonyos eh, problémák történnek, eh, vagy hogyha tényleg teszünk egy teljesítménytartalékot, az mindenképpen, hogy a kohéziós politika felülvizsgálatában erről szólnunk kell. Hogy ezt meg tudjuk változtatni, és ennek az eredménye valóban az, hogy az általános rendeletet mind, megáll, mind megváltoztatjuk, ez pedig és pedig úgy, hogy a nemzeti hogy a teljesítmény teljesítménytartalékok nemzeti kiosztásával esetleg pénzt veszünk el. Ezzel egy tagállam sem fog egyetérteni. A jövőbeli kohéziós politika tekintetében ez egy nagyon lényeges pont. És itt a szinergia hatások kérdése, amelyről ön szólt elnök azt, hogy nagyon lényeges, és nagyon fontos az, hogy azt is világosá tegyük, hogy ez nagyon nehezen alakul, hogyha a a támogatási jog nem koherens azzal, amit a kohéziós politikában csinálunk a különféle kategóriákkal. Hát szerintem ezt is világosan ki kell fejezni, hogy jobban szeretnénk összehangolni a kohéziós politikát az állami támogatáshoz való joggal. Itt az az öt vagy hét év kérdése, Hökmark úr, biztos lehet benne, hogy amikor legutóbb vitáztunk erről a témáról, szerintem hetekig, hónapokig vitáztunk erről, és jó, jó érvek vannak mindkét irányban. Ez nem is kérdés. De egyet tudok, és én Albrecht úrnak igazat adok, hogy a kohéziós politika igazából meg se érné, ha ez így lenne. Tehát és hogyha azt mondja, hogy öt év kohéziós politika, vagy öt éves periódus a kohéziós politikára, tehát nem tudom, hogy ez, ez jó. Ami viszont szerintem jó, az az, hogy kétszer öt évről el vitázhatunk, hiszen ott az első, első öt év után tényleg tarthatunk egy fél éves áttekintést a kohéziós politikáról, és akkor el kell gondolkozni, hogy eh, akkor beépítjük-e ezt a rugalmasságot, hogy mondjuk öt év után tényleg lehet valamit eh, változtatni úgy, hogy minden tagállam fölszortjanjon, hogy itt elveszik tőlük a pénzt. Ez szerintem fontos, mert a 7 év az olyan hosszú idő, hogy senki sem fogja tudni, hogy 2000 2020 után milyen kihívások lesznek az EU-ban? A rugalmaságot éppen azért nagyon fontosnak tartom. És ez a konstrukció, ez a kétszer öt éves konstrukció szerintem észszerű, mint egyszer hét, de hogy egyszer öt évig tartson a kohéziós politika, de hát szerintem, hogyha ezt valahol hangosan kiartikulálja, akkor a nyakába kapja az összes régiót, nemzeti kormányt, polgármestert, nem fogja túlélni. A kétszer öt évről szóló elképzelést én kifejezetten érdekesnek tartom. És az biztos, hogy nagyon gyakran foglalkozunk majd még ezzel. Ez mindenképpen annak a kérdése, hogy itt a véleményben ezt hogyan fogalmazzuk meg. Itt más nem is említek, mint azt, hogy egy hosszabb időszak mindig előnyösebbnek mutatkozott. De itt teljes mértékben teljesítmény alapon kell majd ítélni. Esetleg valami más megfogalmazást is találunk, amely ezt még világosabbá teszi, hogy milyen irányban mozduljon el. De kevesebb, mint 7 év, az borzasztó nehéz lesz, és az, az el se érhető a gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy sikerült megválaszolnom az összes kérdést. Várom a módosítókat, és még van egy árnyék előadó megbeszélés a héten, már meglátjuk, hogy milyen kompromisszumokat sikerül elérnünk, szerintem nem lesz annyira drámai, hiszen szerintem az alap irányvonalat támogatja az összes kolléga. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék akkor emlékeztetni, hogy a módosítások benyújtási határideje április 21 csütörtök délután 5 óra. Akkor most Folytatjuk az ülést a koordinátorok ülésével, ugyanis a következő napi rendi pontunkat el kellett halasztanunk, és ezért most a jelenleg ülés lezárása után folytatjuk a munkát a koordinátorokkal, úgyhogy kérem, hogy aki nem koordinátor, az hagyja el a termet. Köszönöm.